kereskedelmi kapcsolatok és a piacgazdasági státusszal kapcsolatban. Bernd Langénak adom meg a szót először 5 percben. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Kétség kívül Kína fontos kereskedelmi partner, és nagyon sok munkahely miatt is nagyon fontos ez a kereskedelmi partnerség és nagyon érzékeny kérdést tárgyalunk ezek tükrében. Mint tudjuk, Kína, és az előrelépés volt, 2001-ben Kína csatlakozott a WTO-hoz egy csatlakozási jegyzőkönyvvel, és akkor a legmesszebb menőkig elfogadta a WTO szabályokat. A csatlakozási jegyzőkönyve könyv 15-ös cikke értelmében 15 éves átmeneti időszakot határoznak meg az antidömping és szubvenciós szubvencionális ellenes esetek felderítésére vagy, vagy elhagyására vonatkozóan ez az átmeneti idő kezd le járni, és el kell gondolkodjunk erről. A dömping ellenes és szubvenció ellenes eljárásaink általában véve Kínával összefüggenek, nagyjából az eljárások 80%-a Kínával van kapcsolatban, azért, mert az árképzés ott torzult, és a dömping ellenes és szubvenció ellenes eljárásnál harmadik, országbeli, eh, harmadik országok árképzését kell, hogy alkalmazzuk. Ezért meg kell gondolnunk, hogy mit jelent az, ha december 11-én lejár ez az átmeneti határidő, és ezzel ugye ahogy a kínaiak mondják, a piacgazdasági státuszt megadják Kínának, vagy meg kellene adni Kínának. Másrészt pedig az, hogy az észszerű kereskedelmi Eh, eszközök lehet, eh, segítő lehetőségét nem szabad átadnunk, kiadnunk a kezünkből. Időben is megfelelően biztosítani kell minden eljárást, hiszen egy törvényjavaslatnak időre van szüksége, míg a tanács, parlament eh, törvényalkotóként megállapodnak. Úgyhogy a kérdés az az, hogy hol, mi volt ez alatt a 15 év alatt? Nem kellett volna el hamarabb? nekifogni ehhez a munkához. Három opció van egyértelműen arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni, tehát hagyni magától, hogy majd automatikusan piacgazdasági státuszt megkapja Kína, és ezzel a dömping ellenes és támogatás ellenes lehetőségeket kiadjuk. Ausztrália így járt el egyértelmű negatív hatása volt ennek, meg lehet nézni, alig ha van lehetőségük arra, hogy védekezzenek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt kizárhatjuk. A második opció egyértelmű nem. Ezzel automatikusan a VTO-nál egy panaszt indítanál, és a harmadik opció, hogyha megnézzük a jegyzőkönyvet, akkor van mozgástér alternatív módszerek számára, tehát árképzés számára, a harmadik államok bevonására, és a bizonyítási kötelezettségre vonatkozóan, és, és szerintem pontosan ezt kellene elemeznünk, hogy itt nem tudnánk-e előrébb lépni, hogy december 11-e után is észszerű védelmi mechanizmus eljárásunk legyen. Ez persze azt is jelenti, hogy tárgyalni kell a kínai partnerekkel, az észszerű megoldás érdekében. Amúgy is kell tárgyalni velük, hiszen nem lehet az, hogy állami támogatások révén túltermelés alakuljon ki, és ezt az európai piacon terítsék el, mint ahogy azt a legutóbbi időben teszik. Erre vonatkozóan tárgyalni kell. Nem szabad ezt megengedni. február 18-án az acélipar Brüsszelben, itt Brüsszelben fog egy nagy tüntetést szervezni. A szubvenció, eh, a támogatás ellenesség nyilvánvalóan a munkahelyekkel is összefügg. Hatástanulmányra van szükség arra vonatkozóan még, hogy a három opciónak eh, mi lesz a hatása, és hogyan lehet biztosítani, hogy ne eh, fenyegesse mindez a munkahelyeket és az ipari fejlődést. Amúgy is a GDP 20%-ával erősíteni, a GDP-t erősíteni akarjuk 20%-a, ne pedig gyengíteni. Nem igazán értem, mert 2014 április óta egyrészt a kereskedelmi védelmi eszközöket nem akarják alkalmazni, másrészt pedig nem tudjuk azt sem biztosan, hogy megadjuk-e a piacgazdasági státuszt Kínának vagy sem. Ezért kérdezzük Önt, biztos mondja, hogy mit akar, eh, mikor akarja, és mi lesz a tartalma annak, amit akar. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Lange úr. A bizottság nevében Mászrom asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Lange úr, hogy lehetőséget adott arra, hogy részletesen megvizsgálhatjuk ezt a kérdést, és tájékoztathatom a parlamentet a haladásról. Először is a kérdés nem az, hogy Kína piacgazdasága vagy sem, egyértelműen nem az, vagy legalábbis nem úgy, ahogy mi értelmezzük ezt a fogalmat. A kérdés az, hogy az EU másként akarja számolni az eljárásaiban a dömping fogalmát. A vita a 15 éves átmeneti időszak lezárásáról szól a WTO csatlakozást követően, és bizonyos dömping ellenes módszerek megváltoztatásával. A dömping ellenes intézkedések csak 1,38%-ban érinti a Kínától érkező importokat, de egyes ágazatok, vállalatok számára ez nagy csapás lehet a három opciót elemezzük, amelyeket Lange úr is említett. Az első, hogy nem változtatunk az EU jogszabályokon. Kína arra számít, hogy a WTO protokollt alkalmazzuk, és eh, december 11-től idén módosítjuk az eljárásunkat. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a kereskedelmi befektetési kapcsolataink sérülhetnek, és jogi kihívásokat is jelenthet ez. Költsége lehet ez, költséges lehet ez vállalat, illetve foglalkoztatási szempontból is. Ezeket a hatásokat nagyon nehéz, szinte lehetetlen előre megbecsülni, spekulálni mindig lehet, az is lehet, hogy ez VTO kötelezettségszegés lesz, és ennek is vannak gazdasági kihatásai. Különö, különbözőképpen lehet a 15. fejezetet értelmezni Kína csatlakozási jegyzőkönyvében, de vannak olyan értelmezések, hogy legalább az egyik követelmény lejárul majd. A második lehetőség, hogy feltételek nélkül felveszük a piacgazdaságok listájára Kínát, ez hátrányos volna, és politikailag is kártékony. Harmadszor az, hogy Kínát levesszük a piacgazdaságok listájáról, közben enyhítő intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemvédelmi eszköz megerősítésével, hogy kivédjük a torzításokat, amelyek még mindig eh, jelen vannak a kínai gazdaságban, és ez is egyfajta dömping ellenes eh, intézkedés legyen. Minden ilyen döntésnek vannak gazdasági társadalmi hatásai, fel kell mérni a hatásokat, és bármely utat is választjuk, a bizottság szeretné, hogyha a dömping ellenes intézkedés továbbra is erős lenne, és tiszteletben tartanánk a nemzetközi kötelezettségeinket. Olyan jogi tanácsot kaptunk, hogy a jelenlegi dömpingszámítási módszert az átmeneti időszak lejártával módosítani kell, és még az alternatív értelmezés is abból indul ki, hogy ez az analóg ország megközelítés, amit a jelenlegi szabályaink előírnak, már nem lesz használható. Ezek tehát az alapvető opciók mind technikailag nagyon komplexek és sok kihatással járnak. Most ezeknek a hatását elemezzük részletesen. Az önök által kapott dokumentum egy első előzetes értékelés. A bizottság vállalja, hogy teljes körben tájékoztatja a parlamentet. Ez a dokumentum az előzetes megállapításokat tartalmazza az átláthatóság jegyében. Ami a többi érdekeltel való együttműködést illeti, erre is szólt egy kérdés. A bizottság rendszeres kapcsolatot tart az érdekeltekkel, az iparák képviselőivel, és ők mind megosztják a véleményüket a bizottsággal. A hatásokra vonatkozó megállapítás sok tekintetében 52 esetet vizsgáltunk, amelyek folyamatban vannak Kínával jelenleg. Ez a tanulmány azt feltételezi, hogy a következő negatív hatásokkal jár majd a váltás. Ezek egyébként becslések, és mindegyik forgatókönyvben feltételezik, hogy nincsenek enyhítő intézkedések. A dömping ellen intézkedésekkel lefedett ágazatokban az a becslésünk, hogy 40-50 ezer munkahelyet elvesztehetünk. Hosszú távon más ágazatokat is érinthet mindez. A tanulmány 73 ezer, illetve 188 ezer munkahely közé teszi az elveszett munkahelyeket. Ha figyelembe vesszük a kapcsolódó iparágakban jelentkező hatásokat, 63 ezer, és 210 ezer között van a megszűnő munkahelyek száma. Ez nagyon sok, de sokkal alacsonyabb szám, mint amit más tanulmányok vetettek fel, például egy washingtoni politikai jellemzőintézet becslései, és ezt enyhítő intézkedések nélkül számolták. Ezeket a kockázatokat figyelembe kell vennünk komolyan, és a dolog fontosságára nem szabad elfeledkeznünk. Volt egy másik kérdés a koordinációról, a többi országgal folyó koordinációról, és valóban kapcsolatot vettünk fel más partnerekkel, de nem szabad elfeledkezni, hogy minden VTO tagnak meg kell felelnie a kötelezettségeinek. Főbb kereskedelmi partnereink közül van, akinek nem kell törvényt módosítani, nálunk igen, és ez időigényes. Vannak olyan országok, akik ezt az átmenetet 5 perc alatt érvényesíteni tudják, ez is megkülönböztet minket például olyan felektől, mint az Egyesült Államok. Mi egyedülálló helyzetben vagyunk, olyan értelemben, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan partner, amely nem piacgazdaságként kezeli Kínát dömpingellenes intézkedések szempontjából, tehát nem döntöttünk még erről, vizsgáljuk az alternatívákat. Minden esetre jogszabályváltásra lenne, lenne szükség, és ebben a parlament társjogalkotó lesz. A bizottság a tanácsnak és a parlamentnek fogja megtenni a javaslatát. Itt még azonban nem tartunk. Ennyit tudtam elmondani arról, hogy hol tartunk most, és ha vannak még kérdések, akkor nagyon szívesen folytatom a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most az Európai Néppárt nevében Winkler Gyulának adok szót. Uh, thank you very much, Chad. Köszönöm szépen, tiszt, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony. Ami a, az EU Kína kereskedelmi viszonyokat illeti, nem szabad elfelejtenünk mindig elmondani, hogy nem teljesíti Kína az öt szempontot, legalább hármat meg kell említeni, a jogi szempontot. Az igaz, hogy az EU szabályokat nem biztos, hogy automatikusan meg kell változtatnunk a szabályainkat. A gazdaságiakat több százezer európai munkahely van kitéve a kínai hatásnak, ezért átfogó hatáselemzést kell végrehajtani geopolitikai elemzés is persze kell végezni a hosszú távú partnerségről, meg kell próbálni megállapodni. Egy jogilag tiszta javaslatot kell az Európai Bizottságnak megfogalmaznia, és azt a szükségszerűséget kell figyelembe venni, hogy működőképes rendszert akarunk, ugyanakkor a kínai dömpinggel szemben védekezni akarunk. Az egész döntéshozást pedig átlátható módon kell lefolytatni, és az európai gazdasági szereplőket ebbe be kell vonni. Azonos szemmagasságban kell Kínával tárgyalni, és nem intervenciós, államintervenciós alapon. Köszönöm szépen. Most a szocialista frakció nevében David Martinnak adok szót. Köszönöm. 15 éve tudjuk, hogy Kína piacgazdaságával idén foglalkoznunk kell, és a bizottság erre nem készült, nincsen döntése, nincsen stratégiája sem. Nem fogjuk tudni mi a bizottság funkcióját pótolni, de egy biztos, hogy kemény vitára számíthatnak, és a tagállamokkal, a szakszervezetekkel, és persze a kínai kormányjal is mi jó viszonyt akarunk Kínával ápolni, tudjuk, hogy Kínának, Kína arra számít, hogy megadják neki automatikusan a piaci státuszt. Ugyanakkor Kínának meg kell értenie, hogy 2001-ben azt valóban azt vártuk, hogy 2016-ra Kína azzá válik, de ez nem történt meg, és ezt a biztos asszony is leszögezte, hogy Kína nem piacgazdaság, így akkor milyen alapon adnánk meg neki ezt a státuszt? Nem engedhetjük ezt meg, mert túl kapacitásaival dömpinget okoz az európai piacokon, ezt meg kell fogalmazni. 52 dömping vizsgálat zajlik ebben a pillanatban, és különösen az acélágazatunkat veszélyezteti ez. Ezt nem elég mondogatni, ez nem protekcionista hozzáállás, hogyha megfogalmazzuk ezt, hogy Kína nem piacgazdaság. Európának modern, flexibilis, de határozott kereskedelem védelmi eszközöket kell megfogalmaznia. A frakcióm nem támogatja Kína piacgazdaságként való elismerését. Most az ECR frakció nevében egy percben McClarkin asszonynak adok szót. Kollégák, Kína piacgazdasági státusza most az egyik Európai Uniós fő dilemma. Sok aspektusát egyszerre kell megfontolnunk ennek a kérdésnek. A és Bizottság jogi szolgálatai is tudják, hogy a dömpingellenes szabályainkat ugyanakkor meg kell változtatnunk, ez biztos. Másfelől pontosan tudom én is, hogy mennyire fontos, hogy most hogyan fogalmazunk, mit döntünk. A saját választóink nevében, választóim nevében biztos, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy Kína tönkretegye a világpiaci helyzetünket acél és kohászati ügyben, tehát egyértelmű, hogy dömping ellenes szabályokat kell megfogalmazni, határozott fellépésre van szükség a versenyellenes kínai fellépéssel szemben, ezért a bizottság tárgyalás mandátumát nagyon határozottan, ilyen értelemben kell megfogalmaznunk, ugyanakkor minden eddig is már rendelkezésünkre álló kereskedelmi vérőmi eszközt mozgósítani kell. Most Sárkászonynak adok két percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A alatti dömpingár nem megengedhető, és megfelelő intézkedésekkel kell ellene fellépni. Hogyan, az, hogy hogyan tudja az Európai Unió a kínai WTO csatlakozásában való jegyzőkönyvet érvényesíteni, amit 15 évvel ezelőtt írtak alá, most az, amire válaszolni kell. Nem az a kérdés, hogy Kína piacgazdasága, hanem a kereslet kínálat által meghatározott árak érvényesülnek-e? Nem a törvényellenes kereskedelmi gyakorlatok a kereskedelmi partnerek részéről szintén probléma. Komplex technikai kérdést hidegfejjel kell megközelítenünk. Vannak, akik nagyon emocionális állásponttal próbálják mindezt a protekcionista intézkedések ellen fellépni, de az európai importőrök, exportőrök számára nem csak a gazdaságot kell nézni. Úgy gondolom, hogy a hatástanulmányra van szükség jogi elemzésre, és erősíteni kell a szabályalapú rendszert a kereskedelemben is. Különösen Kínával kapcsolatban fontos az, hogy mi az EU részéről is azt gyakoroljuk, amit prédikálunk, és a mi megállapodásaink a WTO számára fontosak legyenek. Ez azt is jelenti, hogy hatékony kereskedelmi védelmi mechanizmusokra van szükség, amelyekkel az állami támogatások és a dömping ellen fel tudunk, fel tudunk lépni, legyen szó Kínáról vagy bármely más országról. Úgy hiszem, hogy proaktívan kell hozzáállnunk a kérdés megoldásához, és nem hihetünk azoknak, akik úgy gondolják, hogy a WTO-ra kell hagyni a probléma megoldását. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig egy perc erejéig a baloldali frakció nevében Helmut Scholz következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Nem szabad csupán azzal a kérdéssel foglalkoznunk, hogy Kína piacgazdaság-e, avagy sem. A piaci erőket globális szinten is szabályozni kell. Számunkra az a lényeges, hogy Kínában évente az európai pénzügyi beruházók elleni döntéseket hoznak. Kínában sok európai országnál is jobbak most már a bérfeltételek, ez gyengíti sok európai gazdaság helyzetét és az importok helyzetét is. Hogyan kívánunk reagálni a dömpingre? Ez a lényegi kérdés. Meg akarjuk tartani itt a munkahelyeket, ugyanakkor fenn akarjuk tartani a kapcsolatainkat Kínával, politikai megállapodásra van tehát szükség. Ezért azt mondom önnek, biztos asszony, érdemes lenne a WTO határokon aktívan túllépni, és egy bilaterális dömping ellenes megállapodást kötni Kínával. Ezzel megállapodhatunk bizonyos szabályokban kétoldalúan is. Köszönöm. Köszönjük Solc kollégának. Két perc erejéig Bütikófer kolléga következik. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Kína nem piacgazdaság, de a kínai kormány azt mondja nekünk, hogy el kell, hogy ismerjük őket piacgazdaságként. Ugyanis a jogi, illetve gazdasági igazság vagy valóság mellékes, másrésztről pedig megígértük nekik. Valóban megígértük, de feltehetjük a kérdést, hogy Kína vajon betartotta-e azt, amit 15 éve, évvel ezelőtt ígért. Hajlandó vagyok arra, hogy egy nem piacgazdaságot elismerjek piacgazdaságként, mindaddig, amíg ez nem vezet oda, hogy a mi piacgazdaságunk a nem piacgazdaság alapú állam általi dömping miatt károsodjék. Van-e ilyen veszély? Valóban fennáll ez a veszély, hiszen az egyik intézmény felmérése vagy kutatásai szerint rengeteg munkahely forog kockán, az Európai Bizottság becslése, becslései szerint 200 ezer munkahelyről van szó, ez is túl sok. Nem tudjuk pontosan, milyen számokkal kell számolni, ezért fontos, hogy mielőbb egy átfogó hatástanulmány készüljön. De egy dologtól óvnék mindenkit. A biztos asszony az imént beszélt a Kínával folytatott kereskedelem volumenéről, hogyha tudomásul veszük, hogy Kínában a túlzott kapacitások jelentősen növekednek, és az exportpiacra az exportpiacokat árasztják el, akkor fontos, hogy megelőző intézkedéseket tegyünk. Mi az Európai Parlamentben nem dönthetünk naívan, és nem sodorhatjuk veszélybe ezáltal az európai munkahelyeket. Nem szabad a kínai követeléseket feltétel nélkül teljesítené, ezzel szemben inkább egy ajánlatot kellene megfogalmaznunk Kína irányába. Azt kellene követelnünk, hogy hatékony, a dömping ellenes lépéseket tehessünk, így tudunk csak előre haladni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az EFDD részéről Dávid Borelli következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. 2016. december 16-án az Európai Uniónak egyértelműen állást kell majd foglalnia abban a kérdésben, hogy megadjuk-e a piacgazdasági státuszt Kínának, vagy sem. és reméljük, hogy addigra az Európai Unió tényleg közös álláspontot tud majd kialakítani. Több hatékonyságot, több átláthatóságot szeretnénk ebben a kérdésben elérni. Úgy gondolom, hogy a gazdaságunk védelmének érdekében és a vállalkozásaink érdekeinek védelmében sokkal többet kellene tennünk. Mi történik majd azokkal a munkahelyekkel, amelyek veszélyben vannak? amelyeket fenyegeti a Kínából érkező rengeteg termék. A bizottságnak minden gazdasági és politikai hatalmát latba kell vetnie, hogy megfelelő politikai üzenetet jutasson el Kínába. Az, hogy Kína a WTO-hoz fordul, nem szabad, hogy elbátortalanítson minket. Köszönjük szépen egy perc erejéig az ENF részéről Barbara Kappel kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A szubvencionált kínai olcsó acél elárasztja az európai piacokat, ez is okozója az európai acélválságnak, illetve több ezer európai munkahely elvesztének. 2014-ben az Európai Bizottság 16 dömping ellenes eljárást vezetett be. Ezek nagy része a kínai acéltermelő cégekre vonatkozott. A múlt évben elindított dömping ellenes eljárásoknak 44%-a összesen Kínára vonatkozik. Ezek ellenére Kína most azt követeli, hogy a WTO ismerje el piacgazdasági státuszát, ez pedig azt jelentené, hogy az európai vállalkozások számára még nehezebbé válik az, hogy fair, tisztességes versenyfeltételeket követeljenek. Ennek súlyos gazdasági következményei lennének, főként a kulcsfontosságú ágazatokban. Ma már többen is említették, hogy mindennek mekkora következményei lehetnek az európai gazdaságra, ezért fontos, hogy minden érintett állam közösen lépjen fel. Az elnök félbeszakítja a felszólalót. Ne haragudjon, Kappel asszony, nem engedhetem, hogy tovább beszéljen, túllépte felszólalási idejét. A független képviselők részéről János Korvin Mikke kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy kérdést. Azon gondolkozom, hogy mi történne akkor, hogyha az Európai Unióról mondaná valaki, hogy itt nem érvényesül a piacgazdaság. Akkor mi történne? Mi történne, hogyha valaki azt mondaná, hogy az árak mind mesterségesen kerültek megállapodásra, vagyis nem vagyunk piacgazdaság. Ami az északi áramlatot illeti, egyáltalán nem érdekek érvényesülnek, hanem önkényes érdekek. Úgyhogy azt mondanám itt minden hipokrita szocialistának, hogy ne csak a nagy kapitalizmussal foglalkozzon, hanem gondolkozzon el azon a kérdésen, hogy mi történik, hogyha Kína mondjuk jövőre úgy nyilatkozik, vagy idén karácsonykor úgy nyilatkozik, hogy minden gyermeknek 100 euró ajándékot kell adni akkor mit teszünk? Akkor ezt mi meg fogjuk akadályozni, mert hogy ez igazságtalan állami beavatkozás? Köszönjük szépen, Daniel Kaspari, másfél perc. Tisztelt elnök úr, a frakciónk részéről egy dolgot tartunk fontosnak, azt szeretnénk, hogy a munkavállalók és az ágazataink az idei év decembere után is védelmet élvezzenek a a kínai dömpingáruval szemben, ezért azt kérjük az európai bizt, a biztos asszonytól, hogy készítsen átfogó értékelést arról, hogy mire kell számítanunk. Azt szeretnénk, ha végül lenne egy hatékony eszköz a kezünkben. Piacgazdaságunk van, van egy erre vonatkozó szabályrendszerünk, és az összes probléma, amelyel szembenézünk, arra vezethető vissza, mert Kína nem piacgazdaság, nem hatékony a kínai gazdaság, ezért akár még hálásak is lehetnénk, hiszen máskülönben még nagyobb gondokkal küzdködnénk, de ez a hatékonytalanság, erről többen is beszéltek már, azt eredményezi, hogy bizonyos európai ágazatok veszélybe sodródnak, és ezzel szemben fel kell tudni lépni. Másodszorban szeretném azt is, hogyha emlékeznénk arra, hogy mi volt 2000-ben, amikor Kína röviddel a WTO csatlakozás előtt állt, akkor is az ITRE szakbizottság már egy szóbeli választ igénylő kérdést fogalmazott meg a bizottsághoz, és akkor Mann kolléga azt mondta, ragaszkodjunk ahhoz, hogy a WTO szabályokat mindenki tartsa be. A kínai barátainkat arra kérem, hogy a csatlakozási vállalásaiknak ezt a részét is tartsák be. Köszönöm. Köszönjük Kaspari kollégának másfél perc erejéig. Moszka asszony kap szót. Grazie, Presidente. Anzitutto voglio... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy az én frakcióm elégedett ezzel a vitával. Hónapok óta kértük, hogy kerüljön sor erre a találkozóra. Világos a helyzet, a, fel, a körülmények nem érettek arra, hogy automatikus módszerrel a kínálat megítéljék a piacgazdasági státuszt. Az elmúlt hónapokban elmondott vélemények alapján a 2016-os második év folyam, fél fél évre irányították a biztosok a döntést, hogy egy átfogó hatástanulmányt lehessen végezni a bizottság útmutatás alapján, illetve alternatív megoldásokat találjunk, és a meglévő adatokat nem szabad elbagatelizálni. Az elmúlt hónapokban azt tapasztaltuk, hogy gyorsan kell lépni, miközben 15 évet vártunk. 15 év alatt ki lehetett volna dolgozni egy hatékony stratégiát véleményünk szerint. Nagyon is veszélyes, hogyha ezt a státuszt Kínának megadjuk, ugyanis konkrét eszközök kellenek, hogy Kína ellen fel lehessen lépni, mert egyébként azt kockáztatjuk, hogy a gazdaságaink egyszerűen összeomlanak, hogyha ez egy egyoldalú döntés. Nem szeretnénk, hogy ideológiailag korlátozottak legyünk, de a kereskedelmet, a ipart, azt egyenlő megoldásokra kell. Moszkasszony, Daniel Dorp. az egyetlen olyan terület van, ahol 3 millió, millió, milliárd font értékben kereskedtünk. Vannak-e Kínában gazdasági támogatások? Igen, vannak. Beavatkozik a kormány? Igen. De hogy fogjuk ezt megváltoztatni? Mindenki mással is kereskedel. Hogyha protekcionisták vagyunk, akkor a VT-hoz mennek. Ez káros lenne az iparunknak, és munkahelyeket veszenénk. Kína úgy döntött, hogy a WTO-s csatlakozik, ez már egy nagy siker volt a nyugatnak, erre kell építenünk, és a saját kötelezettségeinknek is meg kell felelni. Antidömping eszközöket lehet használni, és ezeket jóvá kell hagyni, és a beruházási megállapodásokkal is kell, és hosszú távon pedig szabadkereskedelmi megállapodást kellene kötni Kínával. De ez a szabadkereskedelemben és a WTO-ban nekünk is bíznunk kell. Köszönöm, Maria Dessen, ez egy percben. Ez nem csak egy érzékeny kérdés, hanem ez egy nagyon fontos kérdés is a gazdaságunknak, az iparunknak, a kutatásunknak és a szabadalmaink számára is. Nem lesz szabad, hogy ezt a döntést zárt ajtók mögött hozzuk meg. Ehhez viták, nyilvános, nyílt viták kellenek, mert nagyon komoly dolgok forognak a kockán. Nem lehet, nem szabad, hogy automatizmus legyen. Az igazi nagy kérdés, hogy Kína ö, teljesíti-e a piacgazdaság kritériumait. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem, ezt valamennyien itt tudjuk. De amíg Kína nem vihatja végre azokat a reformokat, amelyek szükségesek, amíg a verseny nem lesz valóban tisztességes, amíg nem egy azonos módon játszunk, akkor ez jogtalan, illegális lenne, hogyha nekik megkapnák ezt a státuszt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Egy percre William Dartmouth. Kína piacgazdasági státusz szeretne magának, de érdemes szem előtt tartani azt, hogy Kína már most a legnagyobb exportőr az EU szempontjából. Egyébként Kína EU-ba irányuló exportja jóval nagyobb volument mutat, mint az Egyesült Királyságé, miközben Kína nem EU-s tagállam. Kína acéllal árasztja el az EU-s piacokat, ennek következtében több ezer acélmű tűnt el Európában, az Egyesült Királyságban, főként az egyébként is gazdaságilag gyengélkedő területekre jellemző ez. Az egész EU-s gazdaság kockán forog, hogyha az Egyesült Királyság maga dömpingellenes kereskedelmi akadályokat állíthatna Kína útjába, az nagyon jó lenne, de sajnos lemondtunk erről a lehetőségről, Máskülönben máshogy néz neki a helyzet, főként a legsúlyosabban érintett brit régiókban. Hogyha piacgazdasági státuszt adunk Kínának, akkor az rengeteg munkahelyet veszélyeztet Európában, világos, tehát, hogy ezt a státuszt nem adhatjuk meg neki. David Martin szeretne kékkártyás kérdést feltenni önnek, megválaszolja? Akkor parancsoljon. Valóban úgy gondolja, meghallgatva a konzervatív képviselők felszólalásait, hogy ha Nagy-Britannia nem lenne EU-s tagállam, akkor dömping ellenes lépéseket tennénk Kínával szemben a jelenlegi helyzetben? A válasz így hangzik, hogyha egyébként nagyon nagyra értékelem Mártin urat, tiszteletben tartom őt, de hogyha ön azt próbálja mondani, hogy a miniszterelnök teljesen tehetetlen és nem áll ki a brit érdekek mellett az Európai Unión belül, és hogyha ki azt mond, akarja mondani, hogy Kínában szemmel sem áll ki, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyetértek. Ez egy világos válasz volt, mondja az elnök. Schaffhauser képviselő másfél perc. Madame le commissaire. Tisztelt biztos asszony, ismeri-e a havannai kartát? Nem tudom, nem vagyok benne biztos, de ezt a kartát 1948-ban mégiscsak aláírták az ENSZ kezdeményezésére, és utána a háború utáni kereskedelmet a béke értékében hozták létre, és létrehoztak megállapotásokat azért, hogy békét legyen, megteremtsük és ezt fenntartsuk a fizetési mérleg egyensúlya. Az egyeseknek a töblete az a másoknak a deficitjét okozza. Az egyenlő munka, az állami támogatások engedélyezése, amikor függetlenségről és szuverenitásról van kérdés, és amikor egyes esetekben szubvenciók, állami támogatások engedélyezése és dömping tiltás ról van szó. Nagyon világos, Kína jelenleg nem piacgazdaság, védelmezi magát, voluntarista fejlesztési politikát hajt végre a hazájában, nem feltétlenül foglalkozik mások érdekeivel. Kínával együtt kell egy tisztességes eh, kereskedelmet építenünk, és ennek a havanai kartára kell épülnie. Kína az egyen, első egyensúly hiányunk a mérlegben az Európai Unió szintén. Meg kell találnunk a fenntartható kereskedelem alapjait, és ezt az ENSZ keretein belül kell elérni, és nem a WTO keretein belül. Köszönöm. Köszönöm. Másfél percben Salvatore Csikó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Valamennyien egyetértünk abban, hogy Kína még akkor is, hogyha jelentős előrelépéseket tett, különösen a VTO-nál vállalt kötelezettségekkel. Továbbra is vannak gyenge pontjai, nem, nincs meg az átláthatóság, diszkriminatív intézkedéseket alkalmaz külföldiekkel szemben, gazdaságba való beavatkozás, szellemi termékekkel kapcsolatban és így tovább. Tehát felvetődik a kérdés, hogy megadható-e Kínának a piacgazdasági státusz? 15 évvel azt követően, hogy a WTO-hoz csatlakozott. Kína ebben az esetben igazi válságot robbanthatna ki foglalkoztatás területén a mi országainkban. Kevesebb lenne a garancia, 50-30%-kal kevesebb lenne a garancia, és ez egyszerűen mindent elsöprő hatással rendelkezne. Mi konkrét garanciákat szeretnénk? Mindenképpen egy nyitás szükséges a Kínával való kereskedésben, de a prioritás a stratégia területén mégiscsak az kell, hogy legyen a bizottság részéről, hogy fel megtartsuk a munkahelyeket, de arra is oda kell figyelni, hogy hozzunk létre munkahelyeket. Nem engedhetjük ezt az automatizmust, nem lehet részleges ellenőrzéseket, amikor például hatástanulmányokat végezünk. Teljes körű hatástanulmányra van szükség, meg kell nézni, hogy mik a realitások, és eh, fel kell mérni jogi szempontból és szabályozási szempontból a dolgokat, tehát mindenképpen eh, felelős eh, magatartásra van szükség. Madame Commission. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Bostenáró képviselő. A mai vita témánk nagyon érzékeny kérdéseket érint, meg kell értenünk a probléma gyökereit, vagy Mindenképpen teljes ö, együttműködésre van szükség a parlament és a bizottság között. Az EU-Kína kapcsolatok mind gazdasági, mind politikai értelemben rendkívül fontosak mindkét fél számára, de természetesen ugyanilyen fontos az európai gazdaság és iparágak versenyképessége is. A parlament és bizottság közötti együttműködést azért említem, mert csak is az Európai Bizottság a maga szakértelmével és a hatástanulmányaival képes arra, hogy az Európai Parlamentet is rávegye arra, hogy a megfelelő álláspontot képviselje. Mindenképpen el kell kerülnünk a konfrontációt gazdasági vagy politikai értelemben Kínával, ugyanakkor szükségszerű az is, hogy minden lépést megtegyünk annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy az EU-s iparágakra és a munkahelyekre drámai következmények várjanak. Ez tehát új kereskedelmi eszközöket jelent. Köszönöm. Bász egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A piacgazdasági státusz megadása Kínának súlyos következményekkel járna. Ez veszélybe sodorna sok-sok munkahelyet Európában, ezért semmiképpen sem szabad automatikusan megadni Kínának ezt a státuszt. Az Európai Bizottságnak és eh, más országoknak, Ausztráliának például meg kell vizsgálnia ennek a következményeit. A lépésenkénti megadása ennek a státusznak azon iparágakra lebontva, amelyek megfelelnek a követelményeknek, egy járható út lehetne, megállapodhatunk egy olyan csomagban Kínával, amely jobb feltételeket biztosít az európai gazdaság számára abban az esetben, hogyha Kínának megadjuk a piacgazdasági státuszt. Kérném önt, biztos asszony, hogy ne okozzon csalódást az európai iparnak, és sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. Haráncova képviselő következik, köszönöm szépen. Mint ahogyan önök is tudják, a piacgazdasági státusz kérdését minden egyes tagállamban megvitatják, ide tartozik a cseh köztársaság is, itt is vitáznak erről a kérdésről. Ahogyan elhangzott, ez nem csak jogi kérdés, hanem olyan kérdés is, amely gazdasági, amelynek gazdasági vonzata van, ezért örülök annak, hogy most itt foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ön biztos asszony a múlt héten információkat tárt elénk, ezeket a kereskedelmi miniszterek elé is tárja majd. Ezek nagyon fontos számadatok a mai vitánk szempontjából, de vannak más információk is, mindenképpen szükség van arra, hogy egy mélyreható hatástanulmány készüljön. Mindenképpen behatóan kell foglalkoznunk azzal a kérdéssel is, hogy mi történik akkor, hogyha Kína megkapja a piacgazdasági státuszt, és hogy hogyan tudjuk adott esetben megvédeni az ipari ágazatainkat, Helmer képviselő. Kína piacgazdasági státuszát nem szabad most elismernünk. Ugyanis nem a piac határozza meg a piacot, a gazdaságot, és az árakat sem. Az öt éves terveket központilag állapítják meg, és ez határozza meg a piacot. Így például az acéldömping ellen sem tudunk fellépni, pedig ez mindenhol Európában, de különösen az Egyesült Királyságban nagyon komoly problémákat okozott. Ismerjük az Európai Unió rossz energia politikáját, ez egy beavatkozó, intruzív politika, és az Európai Unión belül az árakat nem a piac szabályai határozzák meg. Egy Brüsszelből elindult központosított tervezés az alapja az Európai Unió energiapolitikájának. Úgyhogy ahelyett, hogy Kínáról beszélünk, azon is el kellene gondolkodnunk, hogy vajon az Európai Unió megérdemli-e a világgazdaság státuszt, a piacgazdaság státuszt. Másfél percre Frank Prusznak adok szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! A probléma tulajdonképpen abban rejlik, hogy az antidömpinggel kapcsolatos szabályokat hogyan számítjuk ki. Nem a, világ, nem a piacgazdaságról van szó. Nem hagyhatjuk, hogy ez az egész kérdést azt határozza meg, hogy hogy szól egy fogalom meghatározás egy másik intézmény másik protokolljának a mellékletének a 28. mondatában Kína fontos partner és fontos barát, úgyhogy jó lenne, hogyha tudnánk Kínával beszélgetni. De amikor azt mondjuk Kínának, hogy nem tartja be a piacgazdaság öt kritériumát, akkor ezt nem ismerik el. Amikor a dömping ellen megpróbálunk fellépni, akkor Kína vizsgálatokat indít ellenünk. Amikor azt mondjuk Kínának, hogy a 15-ös cikket nem úgy értelmezzük, mint ők, akkor Kína gazdasági háborúba kezd. Ismerjük a napelemek kérdését, és azt, hogy ez hova vezetett. Ez oda vezetett, hogy a francia bor nem léphet be Kínába, és hogy nem kapnak importengedélyt a német autók. Tehát Kína megosztotta az Európai Uniót, pedig nekünk össze kellene fognunk, és egy szolidaritási paktumot kellene megfogalmaznunk. Ezen kívül egy szolidaritási alapot kellene felállítanunk, hogy a retorzióknak ne essenek áldozatul saját gazdasági vállalkozásaink, illetve az USA-val és Japánnal el kellene indítanunk egy szolidaritási párbeszédet, hogy együtt tudjunk fellépni. Minden, ami leegyszerűsítő eredmény, az nem jó. Nem arról van szó, hogy igen mondjuk, vagy nemet, tudjuk, hogy nemet kell mondani, de úgy kell nemet mondani, hogy az ne akadályozza a saját gazdasági fejlődésünket. Jó, Leinen, egy perc. Tisztelt Malmström biztos asszony! A semmittevés és az automatizmus között kell, hogy legyen egy harmadik út, amelye biztosítható, hogy az EU és Kína között tisztességes kereskedelmi kapcsolatok létezzenek. Mi ez a harmadik út? Az európai gazdasági szereplők ugyanezt a kérdést teszik fel önnek, mint ahogy én is. Néhány ágazat, mint a, milyen az acélipar, nagyon szenved a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól. A 3,8 százalékos import számarány, amelyre utalt, valószínűleg sokkal kevesebb, mint a valóság, és lehet, hogy ez még növekedni fog, tekintve a kínai túlzott kapacitásokat. Valamilyen eszközre van tehát szükség, amelyel védekezni tudunk. Ön elmondta, hogy a számítási módszeren is változtatni kell. Nos, a kínai árszabás igencsak átláthatatlan, úgyhogy ez nem lesz megfelelő eszköz. Egy olyan eszközt kell adni a kezünkbe, amelyel hatékonyan fel tudunk lépni a WTO szabályok alapján is. Az EU-s polgárok azt szeretnék, hogy az Európai Unió védje meg őket, és legyen hasznos is a számukra. Köszönöm. Köszönjük szépen. Valasz a képviselő másfél perc. A világ különböző részén a különböző védelmi fellépések azt mutatják, hogy Kína nem is nem része valóban a világ piacgazdaságának. És nem is lesz az mindaddig, amíg nem hajtja végig azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek. Ezért fontos, hogy meg kellően tudjunk reagálni azok a úgy például az acélipar és más iparok érdekében a kínai vállalatok azt is választhatják, hogy más területeket is dominálnak, és az uniónak képesnek kell ez, reagálnia a, megadni a piacgazdasági státuszt Kínának, az nagyban lecsökkenteni azt a képességünket, hogy a, a piaci torzulások ellen fellépjünk. Tönkretenni a gazdaságot, és egyszerűen lehetetlen lenne a bizottságnak a javaslatát megszavazni vagy támogatni. A bizottságnak egy konkrét hivatalos hatástanulmányt kell képeznie, és ugyanakkor együtt kell működni az összes stratégiai partnerünkkel, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, ami tisztességes, egyenlő feltételeket biztosít az európai iparnak és ágazatoknak. Kék, or, kék kártyát hajlandó-e válaszolni?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 40 ezerből elköltök, akkor marad 20 ezerem. E, itt nyilvánvalóan, hogyha veszít az acélipar, viszont más iparágak megnyernek. Tehát majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni azokkal az unokkal. Hát őnekik euróval, amit ők rajtunk keresnek, azt nálunk költik el. Korvin Mikke? Korvin Mikke úr. Már beszélt a vita során, egyéb, ennek ellenére megadtam a kékkártyás kérdés lehetőségét, és ő nem kérdést tett fel, hanem hozzászólást tartott gyakorlatilag. Ezt nem tartom elfogadhatónak, mégis Velesza úr válaszolhat az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr, pontosan ezt mondtam volna én is, nem intézett hozzám kérdést a kolléga, és mindannyian tudjuk, hogy a kolléga nagy mértékben támogatja az Európai Unió elpusztítását, nem vesz részt a konstruktív párbeszédben, úgyhogy nem látom okát annak, hogy válaszoljak rá. Now, for one minute, Maria Arena. Maria Arena, egy perc. Köszönöm szépen. Valamennyien ellene vagyunk az automatizmusnak, hogy automatikusan kapja meg Kína a piacgazdasági státuszt. Egyszerűen azért, mert nem piacgazdaság. És ki kell mondani még, Kína nem piacgazdaság. Továbbá szeretnénk, hogy hatékony antidömping eszközeink legyenek a tisztességtelen versenyel szembe, és azt is világosá kell tenni, hogy a megoldások nem szabad, hogy ágazati megoldások legyenek, mert nagyon sokat beszélünk a kohászatról, de nem csak ezt az ágazatot érinti, ez az agresszív fellépés Kína részéről. Azt sem szeretnénk, hogy a specifikus vagy partikuláris érdekek kerüljenek előtérbe. Hatékony eszközöket akarunk, nem protekcionista eszközöket, ahogy egyesek mondták, hanem egyszerűen csak védelmi eszközöket az agresszív, tisztességtelen gyakorlata ellen kínálnak. Köszönöm, egy percben van de Kamp. Köszönöm szépen. előtt szeretnék köszöntet mondani a biztos asszonynak azért a nagyon gondos előkészítésért és az információért, amit adott, valamint a kínai delegációknak is. A nemzetközi, delegá- nemzetközi kereskedelmi delegáció tagjaként és hollandként is nagyon fontosnak tartom ezt a dossziét, és azt hiszem, hogy valamelyen együtt értünk abban, hogy a jó világgazdaság fejlődés érdekében célszerű lenne, hogy Kína tovább fejlődjön és valódi piacgazdasággá váljon, ismerjük a WTO megállapodásokat, ismerjük az Európai Unió öt további kritériumát, de ha Kína nem működik együtt, akkor kétségtelen, hogy a választóink, a mi lakosságunk előtt nem várhatjuk azt, hogy elfogadják a dömpinget például a napelemek vagy a kohászati termékek tekintetében. Nagyon sok sikert kívánok a biztos asszonynak a részletes elemzéséhez, és remélem, hogy gyümölcsöző lesz az eredmény, de komoly kétségeim vannak e felől. Következő Joachim Schuss. Elnök úr, a szabad kereskedelem csak akkor hasznos a részvevő országok számára, ha tisztességes versenyfeltételek biztosítottak. Kína ezt nem biztosítja jelen pillanatban, ezt főként az acélimportok területén láthatjuk. Sok európai acélipari cég és sok munkahely is kockán forog, és politikai feszültségekkel is számolni kell. Hogyha megadjuk Kínának a piacgazdasági státuszt, akkor az EU sokkal nehezebben tud Kínával szemben fellépni. Nyilvánvaló, hogy Kína nem piacgazdaság, és nagyon kevés jel mutat arra, hogy Kína készen állna arra, hogy a gazdasága állami irányítását és az állami szubvencionálást elvetné. Sokkal inkább az valószínű, hogy a jövőben is ragaszkodik ehhez a gyakorlathoz. Tisztességes kereskedelmi feltételekről van, van itt szó. Az Európai Uniónak is világosan el kell mondani, hogy hogyan kíván reagálni a dömpingre, és én csalódott vagyok biztos asszony, mert ma sem mondott konkrétumot arról, hogy az Európai Bizottság valójában mit is kíván tenni. Köszönöm szépen, Christopher Fjellner, egy perc. Köszönöm szépen. A zöldek és a baloldal valamint a szocialisták támogatják a piacgazdasági státusz megadását, de valójában itt nem is arról van szó, hogy Kína piacgazdaság avagy sem, hanem arról van szó, hogy tiszteletben kell tartanunk Kína WTO tagságát. Nem igazán tudható, hogy Kína betartja-e majd a megfelelő kereskedelmi szabályokat, és ez kihatással lehet a munkahelyekre, de érdekes, hogy az Európai Bizottság nem is tér ki erre a kérdésre. Az Európai Unió tömping ellenes lépéseinek értékelésekor. Itt az ideje, hogy cselekedjünk, olyan javaslatra van szükség azonban, amely végrehajtható és jó mindkét fél számára. Hát sok sikert kívánok ehhez a feladathoz, köszönjük, mondja az elnök, Morel képviselő, egy perc. Igen, köszönöm, elnök úr. Ahogy mondta David Márten kollégánk, azért itt mégiscsak van egy nagyon komoly probléma, hogy elébe kellene menni a dolgoknak. 15 éve van itt ez a probléma, és most ilyen sürgőségi intézkedéseket próbálunk elképzelni. Ez önmagában probléma. Második dolog, abban egyetértünk, hogy Kína nem piacgazdaság. Egyébként, ha velük beszélünk, még csak nem is tesznek úgy, mint hogyha ők maguk hinnének benne. Az igazi kérdést azt nekünk tették fel. Mit akarunk Európa számára? Milyen Európát akarunk védelmezni? Stratégiai Európát akarunk? Egy védekező Európát? Egy képzeletbeli Európát? Vagy naiv társadalban akarunk élni? Vannak kollégák, akik azt mondják, hogy hát adjuk meg a kínaiaknak a státuszt, majd akkor ők reformokat fognak csinálni. Én ebben nem hiszek. Nem szabad, hogy mi legyünk a falu bolondja az egész földgolyón. Igen, és védelmi kell, és modernizálni kell a védelmi eszközöket, hatástanulmányt kell készíteni. Addig, ami biztos, és azt hiszem, hogy biztos az, hogy megértette, szó nem lehet arról, hogy ma Kínának megadjuk a piacgazdasági státuszt. Köszönöm, elnök. Köszönöm a hozzászólását. Much, President. Curtin Darling képviselő. Kína 15 éve a WTO tagja, és törekszik a piacgazdaságra, de a kereskedelem védő instrumentumokra is oda kell figyelnünk. Senki sem mondta azt a mai napon, hogy Kína elérte a piacgazdaságot, tehát miről is szól ez a munka a mai napon, és mit mondjak a TISA kapcsán azoknak az acélmunkásoknak, akik elvesztették a munkájukat az én választókerületemben az elmúlt hónapokban Kína miatt. Kína az acéliparban túlkapacitást valósított meg, és ez nem csak az acéliparra igaz. Mi viszont szeretnénk modernizációt itt az Európai Unióban, úgyhogy úgy tűnik, hogy mi vagyunk a blokkoló kisebbség a tanácsban, ugyanis úgy tűnik, hogy otthon a brit politikusok krokodilkönnyeket sírnak az acéliparban elveszett állások miatt, egyébként pedig, amikor kifele néznek, akkor meghajolnak a globális piac előtt, ami így nem helyes. Johnson Annett szeretne önnek feltenni egy kékkártyás kérdést. Hajlandó erre válaszolni? De igen, köszönöm. Szeretném megkérdezni a kolléganőt arról, hogy ő is úgy gondolja-e, hogy az önök régiója nagyon sokat exportál Kínába, sőt, sokkal többet, mint bármelyik más régió. Egyetért ezzel? Valamint azt is szeretném megkérdezni, hogy nyugat Angliában, hogyha megnézzük, hogy mekkora export érkezik, vagy mekkora export indul Kínába, akkor ezt hogyan tudja megmagyarázni? Válasz. Köszönöm szépen. Ezek inkább megjegyzések voltak, és nem kérdések, de úgy gondolom, hogy az acélipari problémákra maga az Európai Unió a megoldás. Itt van a körkörös gazdasági csomag, itt vannak az újrafelhasználási csomagok a fémekre nézve, és azt hiszem, hogy mindez segíthet majd feléleszteni azokat a régiókat, amelyek az acéliparban dolgoztak, és most lelassultak. Tehát igenis nagyon sokat tehetünk az Európai Unióban, és a fair trade pedig nem feltétlenül azt jelenti, hogy maximálisan védeni kellene magunkat. Gász van der Heinz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Úr, tisztelt biztos asszony, azt hiszem mindannyian hiszünk abban, hogy még nincs itt az ideje annak, hogy Kína megkapja a piacgazdasági státuszt. Az öt kritériumból eddig csak egynek tesz eleget. Aggasztó az, hogy ennek milyen kihatása lehet az európai gazdaság azon ágazataira, amelyeket egyelőre dömping ellenes intézkedésekkel védünk. Alaposan meg kell vizsgálni, ennek a következményeit a gazdaságra, főként az acéliparra, a papírtermelésre, a kerámia ágazatra és az alumínium előállító ágazatra. Nem engedhetjük meg azt, hogy a piacainkat elárasszák az olcsó termékek, fair versenyre van szükség az európai és kínai cégek között, fair feltételekkel, Hogyha Kína megkapja a piacgazdasági státuszt, akkor modern kereskedelmi védelmi mechanizmusokra lesz szükség a kínai olcsó termékekkel szemben, a tanácsban meg kell szüntetni a blokádot. Köszönöm. Köszönjük szépen a vita utolsó felszólalója, Fernández képviselőasszony. Estamos ante una realidad... Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, a valóság teljesen világos. 2016. decemberében tudjuk, hogy Kína nem lesz piacgazdaság, nem fogja leállítani az állami szubvenciókat, a, és a dömping gyakorlatáról sem fog lemondani. Ez kétségtelen. Ez egy politikai döntés, amiről most itt szó van. Valamennyien megszenvedjük az kínai intézményeknek a nyomását, de ettől még nincs igazuk. A kereskedelmi politika nem lehet ellensége a mi iparágainknak. És vannak teljes ágazatok, amelyek veszélybe kerülnek, mert Kína folyamatosan dömpingel él, és egyéb módon, és ez több millió munkahelyet veszélyeztet, és családok milliójét ez közvetett és közvetlen veszélyeket jelent az acéliparban, vagy például a porcelániparban 17 ezer dolgozó. Tehát mindenképpen hatástanulmányra van szükség, ezt kérjük, és egy koordinált politikára a tagjainkkal, és a bizottság ne hozzon egyoldalú döntést. Most pedig akkor következik a catch the eye, a spontán hozzászólások Mieles tavava egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy a biztos asszony egy támogatást hallhatott arról, hogy a bizottság előkészítse az, az elkövetkező évet, hogy olyan módon készítse elő, hogy az Európai Unió védett legyen a kínai dömpinggel szemben. Ugyanakkor meglepetéssel hallottam, hogy a biztos asszony egyértelműen azt mondta, hogy Kína nem piacgazdaság, ez egy kicsit ellentétben van az, amit itt mások mondtak. De úgy tűnik, hogy nagyon keveset tudunk tenni annak érdekében, hogy Kínát ne ismerjék el, piacgazdaságként. A kérdésem az az, hogy most mit jelentett az a 15 éves időszak, hogyha ez alatt nem hoztunk semmiféle lépést, és nem történt semmi. Azt hiszem, hogy célszerű lenne védeni az európai piacot, de ugyanakkor valamennyien láthatjuk azt is, hogy milyen veszélyeket jelent a szociális és egyéb dömping, de ugyanakkor más eszközökre is szükségünk van, hogy ezt az abszurd helyzetet megváltoztassuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Izaskun Bilbao, egy perc. Gracias, presidente. Comisaría, China hoy no es una economía de mercado. Biztos asszony, köszönöm a szót. Kína nem piacgazdaság. Hogyha megnézzük az állami támogatások működését, hogyha megnézzük a munkafeltételeket és megnézzük az árakat, ez semmilyen módon sem összeegyeztethető azzal, amit mi piacgazdaságnak nevezünk a szociális dömping a baszkföldi területeket és minden más olyan területet, ahol fontos az acélipar, rendkívül negatívan érint. Tehát igenis vannak veszélyeztetett területek az Európai Unióban a kínai dömping miatt. Az Európai Unió azért van itt, hogy megvédje a saját gazdaságát, és Kínánál is el kell érnünk, hogy ugyanazokat a gazdasági és szociális értékeket képviselje, mint mi, különben nem nevezhetjük gazdaságukat piacgazdaságnak. Amit most Kínában látunk, az veszélyes, mérgező, toxikus, és mindez átgyűrűzik Európába is, és itt is problémákat okoz. Bonsoir, on reprend le... Köszönöm, kedves kollégák! Kaputo úrral folytatjuk a spontán hozzászólásokat. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony! Ez a vita nagyon jó alkalom az Európai Parlament számára, hogy megvitassa ezt a kérdést az Európai Bizottsággal. A bizottságnak egy méreható hatástanulmányt kell minél előbb elkészíteni annak érdekében, hogy a különböző forgatókönyveket kidolgozza az európai gazdaság számára amennyiben az antidömping intézkedéseket esetleg semlegesítenék. És egy nemzet, egy publikus konzultációra is szükség van azért, hogy minden érdekelt fél hozzá tudjon szólni. Holnap lesz egy minisztertanácsi ülés, ahol a kereskedelmi miniszterek fognak erről beszélni, és a tagállamoknak is küldtek már egy értesítést, hogy 250 ezer munkahely kerül veszélybe abban az esetben, hogyha Kínának megadják ezt a státuszt. Nem tudom, hogy hogy sikerült ezt kiszámolni, de mindenképpen ellenőrzésre szükség, van szükség, hogy a kritériumokat ellenőrizzük, és egy B tervet kell készíteni kereskedelmi védő eszközökkel. Marias képviselő, köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a piacgazdasági státuszt illeti Kína esetében, úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy továbbra is dömping ellenes, dömpinget megakadályozó vámokat akarunk fenntartani a kínai termékekkel szemben. Meg kell nyilván védeni a gazdaságunkat, az ágazatainkat, de beszélnünk kell az európai gazdaságok elkínaisodásáról is. Nyilvánvalóan ez itt egy érdekellentét áll fenn. Beszélnünk kell természetesen a, az aténi privatizációkról is, ahol a Pireuszi kikötőt privatizálták a trojka nyomása alatt, mindeközben azonban a kínai állam gyakorlatilag felvásárolja Görögországot, miközben ugyanez a kínai vállalkozás egyébként Törökországban is aktív. Takula képviselő egy percben. Köszönöm. Mint ahogy hallottuk itt a vitában, mindenki azon a véleményen volt, hogy Kína nem piacgazdaság. Nem is tudom, hogy ezek után miért is vitázunk arról, hogy megadjuk-e Kínának a piacgazdasági státuszt, vagy sem, hiszen én úgy gondolom, hogy egyértelműen nem. Először is segítenünk kell Kínát, hogy előbbre haladjon a fejlődésben, demokratikusabbá váljon, betartsa az emberi jogokat, és betartsa a környezetvédelmére vonatkozó kitételeket. A szociális dömping és általánosságban, általánosságban, véve a dömping nagyon, pro, nagyon komoly probléma Kínában, külön megemlíteném itt az acélipart. Amikor majd azt látjuk, hogy Kína tényleg a piacgazdaság útjára lépett és betartja azokat, amik számunkra is fontosak, akkor majd piacgazdaságnak nevezhetjük Kínát. Amíg nincsen fair trade, amíg nincsenek megfelelő ár kialakítások a kínai piacon, akkor lehet majd piacgazdaság. Thank you, President, Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Két hét ezelőtt elmondták, hogy több ezer munkahely szűnhet meg az acéli, hogy kohászati iparban az én válaszokörzeten Wales is érintett. Ez egy nagyon nagy csapás lenne a nemzetgazdaság és a helyi gazdaság számára. Az én pártom mindenképpen pozitív megoldásokat szeretne az acélipar érdekében, de hosszú távú jövőben kell gondolkodni és ez a kínai dömpingnek a kivizsgálása és a nagyon fontos több ezer tonna kínai terméket importálnak be, és több ezer munkahely szűnik meg, és valamennyi ország gondolom hasonlóan szenved a piacgazdaság e, esetében nem lehetne semmiféle adót vagy kivetni a, vagy vámot a kínai termékekre, ezért ezt ellenzem. Megint asszony végezetül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos, hogy biztos asszony. A múltban már kértünk, hogy készítsenek egy hatástanulmányt, hogy megvizsgáljuk, hogy Kína ö, ö, hogyan áll a piacgazdasági státusz. Én nem hittem, hogy ennyire ö, politizált meg ö, eredményeket hoznak. Itt 230 ezer munkahelyről beszélnek, de miért? Azért, mert csak részadatokat alkalmaztak azért, hogy meghamisítsák a statisztikát. Azt mondja, hogy nem kell aggódni, mert nagyon kevés a kínai export Európa felé, ami dömpinget jelentene. Hát szerencsére ez csökkent az antidömpinget antidömping fellépéseknek következtében, de eh, hogyha ezt nem tudjuk alkalmazni, akkor mielőtt antidömping eh, megoldásokat alkalmazunk, először számoljunk. És nem szabad, hogy szégyenkezzünk amiatt sem, hogy eh, nem adjuk meg ezt a státuszt, hanem azt, nem azt nézte, hogy hogy ne adjuk meg ezt a státuszt, hanem hogy hogy lehet találni az információt, hogy ez átsosszul. Nem tudom, mik a bizottságnak a ö, szándékai, de attól tartok, hogy ez semmiképpen sem jó az európai dolgozók számára. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Malmström biztos asszony. Köszönöm az eszmecserét mindenkinek, meghallgatunk mindenkit, és természetesen nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy milyen komplex kérdésről van szó, és tudjuk azt is, hogy néhány ágazat számára nagyon fontos ez a kérdés. Ne felejtsük el azt, hogy mi okozza a problémákat. Kínában egyensúlytalanságokat tapasztalunk a gazdaságban, túlzott kapacitások jöttek létre, ezért is olyan fontos ez a mai vita. Mi a bizottságban próbálunk párbeszédet folytatni Kínával mindenről. Kulcsfontosságú, hogy Kína részt vegyen ebben a párbeszédben, és nem engedhetjük, hogy elárasszák a piacot olcsó acéllal, úgy, ahogyan ezt most is teszik. Nyilvánvalóan ez kulcsfontosságú kérdés a piacgazdasági státusz megadása szempontjából. Üdvözöljük ezt az eszmecserét, meg fogjuk vizsgálni a kérdés jogi, gazdasági, szociális, aspektusait, és készítünk egy olyan hatástanulmányt, amely kitér a különböző ágazatokra, és amely mélyebbre megy, mint az az előzetes hatós tanulmány, amelyet önök is megkaptak. A több millió munkahely elvesztéséről beszélő tanulmányok nem tudományosan megalapozottak, mert abból indulnak ki ezek a tanulmányok, hogy minden Kínával folytatott kereskedelemre, kereskedelmi ügyletre kiterjednének, kiterjedne a státusz megadása, miközben ez nincs így. Vizsgáljuk tehát, hogy hogyan tudunk védelmet nyújtani az ágazatainknak a tisztességtelen versennyel szemben, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a lehető legtöbb munkahely maradjon meg Európában, miközben tiszteletben tartjuk a nemzetközi vállalásainkat, és biztosítjuk a szabad kereskedelmet is. Ez a vita folytatódni fog, és biztosak lehetnek abban, hogy tájékoztatni fogjuk minden egyes lépésről a parlamentet. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm.